és ennek során foglalkozni lehet majd a gyerekek, illetve a kiskorúak védelmével is. Han, Köszönöm szépen, biztos úr. A biztos úr hozzászólásával lezárjuk erről a napi pontról a vitát, a szavazásra pedig holnap 12-30-kor kerül sor. Most pedig rátérünk a napi rendünk következő pontjára, amely az utolsó a mai napon, ez pedig Swinburne asszony jelentése a pénzügyi eszközök kereskedelmének szabályozását, oldák, púlok és a többi. Az előadó kapja meg négy percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nehezen tudom elmagyarázni pontosan azt, hogy mit is, miről is szól a jelentésem, és mit is jelent a dark pool azoknak, akik nem ismerik a pénzügyi nyelvezetet. Ezek olyan tranzakciók, részvénytranzakciók, amelyek a kereskedés előtti átláthatósági szabályoknak nem felek meg. A jelentés általánosabban pedig jelenleg a pénzügyi eszközök piacára vonatkozó irányelv végrehajtásáról szól strukturális kérdésekkel foglalkozunk, amelyek a tőkepiacon most megoldásra válnak. Nagyon szakmai ez a jelentés, de engem mégis bátorult, bátorít az a vita, amely a szakbizottságban lezajlott, és nagyon örülök annak, hogy kollégáim kemény munkája politikai csoportok támogatását eredményezte. Rengeteg módosító indítvány és 26, módos, 26 kompromisszumos módosító született a 194 egyéni módosító mellett. A héten lesz a plenáris szavazás, Szerintem az Európai Parlament gazdagította az Európai Bizottság munkáját a MIFID irányel felülvizsgálatával kapcsolatban. Több felvetéssel foglalkoztunk a szakbizottságban. Az Európai Parlament ezen a jelentésen keresztül több vizsgálatot kért a különböző kereskedelmi helyszínek esetében. Szimbörn asszony, a tolmácsok nagyon nehezen követik, túl gyorsan beszél, kérem, hogy egy kicsit lassítson. Egyébként a kollégák nem tudják önt követni. Köszönöm, mondja az elnök úr. Az előadó folytatja. Az Európai Parlament ebben a jelentésben több vizsgálatot kért. A kereskedési helyszínek vizsgálatát, amelyekre a jelenlegi MIFID szabályozás vonatkozik. A jelentés azt kívánja biztosítani, hogy a kereskedési helyszíneket, meg, helyszíneket ugyanolyan szinten szabályozzák. Szerintem az Európai Bizottság a konzultációs anyagában egy lépéssel továbbra is ment, kibővítette a szervezetkereskedelmi helyszínek definícióját ide minden olyan helyszín beletartozik, amely az eladókat és vevőket hozza össze. A meghatározás tehát biztosítja az arányosságot, fenntartható az arányosság, és az egyes kategóriákban, a szabályozott piacokon, az MTF-eken, az SI-okon, illetve a származékos platformokon. A DARPO rendszerek működtetői esetében az új szabályokat azt hiszem a befektetők üdvözölhetik, mert így védelmet élveznek a szélesebb piacoktól. A szabályozott testületek pedig elvégezhetik a munkájukat, anélkül, hogy, a, hogy negatív hatást gyakoroljanak az árak felfedésére, illetve hogy visszaélésekre legyen lehetőség. A mentességek kapcsán az Európai Parlament és a Bizottság egyetértett abban, hogy ezeket újra meg kell határozni, módosítani kell, és az Európai Unión belül ö, standardekre van szükség hogy elkerüljük az EU tagállamok közötti arbitrást, tehát mindenütt legyen ugyanaz a szabály, ne lehessen válogatni. A jelentés elkészítésé elkészítésének során, illetve módosítások kezelése során nagyon világossá vált, hogy a konszolidált jelentés és konszolidált adatok hiánya okozza a legnagyobb problémát. Egész egyszerűen nem érthető, hogy hogy működnek a piacok ezek nélkül, a konszolidált adatok nélkül, és a befektető csoportjai is felhívták erre a figyelmet. A MIFID végrehajtása óta eltelt három évben a piacok egyelőre nem tudtak európai konszolidált adatokat biztosítani. Az ECON bizottság természetesen a már meghatározott normákat nem kívánja módosítani, de azt hiszem, hogyha a mikrostruktúrális problémák fennállnak, akkor további jogszabályra van szükség. Nagyon komoly vita volt a szakbizottságban, Például a flash orderek úgynevezett, és az úgynevezett spoofing eljárás tisztességtelen, ebben egyetértettünk. Azonban sokkal nehezebben tudtunk megállapodni az egyes piaci szereplők feladatáról, és arról, hogy a HFT kereskedelmi stratégiák eh, vajon előnyösek vagy sem. Az adatok hiányában, megbízható adatok hiányában az ő pozitív vagy negatív, negatív szerepükről nem tudunk következtetéseket levonni, tehát mielőtt jogszabályalkotási tevékenységet javasolunk, gondoskodnunk kell a megfelelő adatok elérhetőségéről, hogy ne legyenek a jogszabályok mondjuk káros hatással az európai piacok működésére. Biztosítanunk kell a pénzügyi piacok integritását is nem a közvetítőket segítik, hogy egymással kereskedjenek, hanem azt kellene, hogy biztosítsák, hogy a tőke a befektetőktől eljusson a vállalkozásokig, és ezáltal segítse a gazdaság működését. Tehát a piacoknak ezt a működését kell mindig a középpontban tartani, amikor a MIFID 2 jogszabályalkotási folyamatán megyünk végig. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr Swinburne, a Swinburne asszonynak. Elnézést kérek. De a vita elején ön Swinburne úrnak szólítottam a rendelkezésemre álló dokumentumok miatt követem ezt a hibát, elnézést kérek, és soha többet nem fogok így hibázni, ezt megígérem önnek, Swinburne asszony. Most, amennyire, amint tudják, a spontán felszólalások következnek. Három kolléga kért szót, és mivel nagyon fontos ez a vita, és van elegendő időnk is, minden kollégának másfél percet fogok a rendelkezésére bocsátani. Philip Zsüve az első hozzászóló. Parancsoljon. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame le rapporteur. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt jelentéstevő asszony, természetesen nagyon bonyolult jelentésről van szó. Mi, mivel is foglalkozik ez? Azzal, hogy le kell vonni a válságból a tanulságokat. Meg kell változtatnunk a játékszabályokat, és ismét rendet kell tennünk a rendszerben. Azok, akik a válságból hasznot húznak, illetve az állampolgárok feszültségéből hasznot húznak, azok azt mondják, hogy minden Európa hibája, az egész azért van, mert ott az euró a megoldás, tehát az, hogy kilépjünk Európából, és véget vessünk az Európa, eurónak is. Hangsúlyozni kell, hogy közös szabályokra van szükség, és hogyha nem fogunk össze, akkor szegregálódunk, izolálódunk, és elpusztulunk. Valóban szabályokra van szükség, közös politikára, ezeket tisztán meg kell fogalmazni, és egy jobban működő rendszert kell létrehozni. Azt hiszem, hogy végül is egy elég egyszerű dologról van szó. Egy, együtt erősek vagyunk, külön viszont elpusztulunk. Szegedi úr következik. A szót

Gracias, kolléga. Y la última... Köszönöm. Az utolsó hozzászóló pedig Bacescu asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A Swinburne jelentés hasonló feltételeket kíván eh, szabni a multilaterális tranzakciós eszközöknek. Úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a pénzügyi eszközök felügyeletek kapcsán ugyanilyen feltételeket alkalmazzunk. Megfelelő jogszabályzást kell találni, amelyel a rendszer kockázatokat csökkenteni lehet, és amelyek hasonló feltételeket teremtünk a piacon. Nincsen információ a tranzakciós stratégiákról. Az egyetlen lehetőség arra, hogy megértsük azt, hogy jól működik-e a piac vagy sem, az az, hogy megnézzük, hogy meg, megpróbáljuk megszerezni megfelelő információkat a szabályozó hatóságoktól. Megfelelő szabályozást kell létrehozni, mind a tőzsdén, mind pedig a tőzsdén kívül lefolytatott tranzakciókról. Érdekelne az is, hogy van-e hatástanulmány arról, hogy mit jelentene a minimális szabályozás az anonim platformokat illetően. Úgy gondolom, hogy minimális információkat kaphatnánk ezekről a tranzakciókról. Elnök, köszönöm szépen Baszeszku asszonynak. Ezzel végére értünk a Catch the Eye résznek. Hán biztos úr, öné most a szó. utána pedig lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. Tisztelt biztos úr, ön olyan szó. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, a biztos, bizottság nevében és Banyé biztos úr nevében fogok válaszolni arra, hogy hogyan lehet a pénzügyi piacokon növelni az átláthatóságot, és hogyan lehet eh, ezt elérni, ez fő, fő a bizottságnak, illetve a G20-nak. Köszönetet szeretnék mondani Swinburne asszonynak, illetve az Ekon Szabizottságnak ezért a jelentésért. A jelentés nagyon fontos lépést jelent az áttekintést illetően, amelyet most végzünk a pénzügyi eh, direktív MIFID kapcsán. Előkészítjük a bizottságban a 2001-es áttekintését a MIFID-nek. A MIFID áttekintése nagyon fontos a bizottság munkaprogramjának, hiszen szeretnénk sokkal átláthatóbb pénzügyi rendszereket létrehozni. Számos dolog itt már megvalósult, elindítottunk egy új európai felügyeleti szervet is, januártól kezdve, és a többi területen is kíván, előre kívánunk lépni 2011 nyaráig. Az Európai Parlament támogatását várjuk abban, hogy a lehető leggyorsabban el tudjuk végezni a reformokat, és az intézkedéseket a lehető leghamarabb foganatosan lehessen. A MIFID nagyon fontos a pénzügyi piacok irányításának szempontjából. Nagyon fontos az, hogy a piacok megfelelően működjenek, még akkor is, hogyha turbulens idők járnak. Természetesen voltak hiányosságok, technológiai jellegűek is voltak ezek. A szabályozói eszközök, amelyek korábban modernek voltak, most már elavultnak tűnhetnek. Decemberben a bizottság kiadott egy konzultációs papírt, ambiciózusak próbáltak lennünk, lenni, és megpróbáltunk kitérni minden kihívásra. Felismertük azt, hogy a MIFID eredeti célkötözésében mindig érvényesek, és kritikusak voltunk annak, abban a tekintetben is, hogy hogyan működnek a pénzügyi piacaink. Meg kell nézni azt, hogy az befektetők hogyan kapnak hozzáférést a pénzügyi eszközökhöz. E, az Econ legutolsó e, jelentésében is láthatók azt, hogy újfajta kereskedelmi platformok vannak és módszerek vannak. Ezt figyelembe kell venni, és biztosítani kell azt, hogy megfelelő legyen a játékter a szerepvállalók között, és meg legyen a megfelelő védelem a befektetők számára. Ezen kívül egyetértünk azzal is, hogy növelni kell az átláthatóságot, és be kell vezetni új követelményeket is a más eszközökkel való kereskedés kapcsán. Swinburne jelentés is szól arról, hogy növelni kell a derivatív piac derivatív piacra is foglalkozni kell. Biztosítani kell azt, hogy minden termék megfelelő és megfelel a fogyasztók bizalmának. Végezetül ez az áttekintés erősíti majd a felügyeletet is, és a bizalmat a pénzügyi piacokban. Ez nagyon fontos az új uh, európai kötvényelet piac szempont, felület szempontjából is. Itt működünk minden nemzetközi partnerünkkel, az USA beli szabályozó testületekkel is, ugyanazokat a kérdéseket vizsgáljuk meg. Szeretnénk elkerülni a szabályozói arbitrás veszélyét, és úgy gondolom, hogy a jelentés a lehető pillanatban érkezik,